a jegyzőkönyvet a következő plenáris ülésen terjesztjük elő elfogadásra, és hogyha nincs kifogások, akkor át fogom adni az állásfoglalásokat a megnevezett személyeknek. Ezzel